Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer. Üdvözlök mindenkit, megkezdjük a délután ülésünket. Először is napirend elfogadása. Hogyha nincs ellenvetés, megjegyzés a napirendel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintem. Mindenki megkapta a szeptember harmadikai ülés jegyzőkönyvét. Ha bármilyen megjegyzésük lenne ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, akkor kérem ezt jelezzék a titkárság számára még a mai ülésünk vége előtt, azért, hogy ezt elfogadhassuk. Továbbá mindenki megkapta a koordinátorok ülésén hozott határozatok és ajánlásokat tartalmazó dokumentumot, ez szeptember 18-ai koordinátori ülés volt. Hogyha bármilyen megjegyzésük van ennek az ülésnek az eredményeivel kapcsolatban, akkor ezt is kérem, hogy jelezzék a titkárság számára az ülés vége előtt. Egyébként nem tudjuk figyelembe venni az ilyen megjegyzéseket. Elnöki közleményem nincs. Kérdezném, hogy a bizottság részéről van-e bármilyen közlemény, amit meg szeretnének itt most tenni. Köszönöm, elnök asszony! Van egy közleményünk, a bizottság elfogadott egy közleményt júniusban, ugye négy jelentős közlemény készítettünk az átalakulásról, szociális védelemről, a megbékélésről és a civil szervezetekről szoró közleményeket dolgoztunk júniusban. Ezt a négy közleményt el is fogadtuk mai napon. A szociális védelemről szóló közleményt már Augusztus közepén elfogadtuk az átalakulásról szóló közleményt, illetve a megbékélésről szólót október 3-án fogadtuk el, és a civil szervezetekről szóló közlemény elfogadása pedig szeptember 12-i dátumra tehető. A kollégám Volgán Stretova részletesebben be fogja mutatni a megbékélésről szóló közleményt, mert évek óta foglalkoztunk ezzel a témával gyakorlatilag a parlament felkérésére. Mielőtt átadnám a szót, szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy dolgozunk egy újabb közleményem. Ennek a témája a helyi hatóságokkal való együttműködés kérdése fejlesztési témákban. Ahogy a cím is mutatja, Elsősorban a helyi hatóságok munkájával fog foglalkozni a közlemény, a, hogyan lehet közös gondolkozást kialakítani velük, illetve a megállapodásokat hogyan lehet végrehajtani és nyomon követni. Ha megengedi, átadnám a kollégámnak a szót. Elnök, igen. Wolfgang Streiter úr a szó. Köszönöm, elnök asszony. Röviden szeretném felhívni a figyelmüket két szövegre, az, amit elfogadtunk a bizottság részéről. Az egyik jogalkotási javaslat az európai önkéntes munkáról. Szeptember 19-én fogadtuk ezt el, ezt a dokumentumot. A bizottság kezdeményezéssel élt a Lisszaboni szerződésre vonatkozóan konkrétan a kezdeményezés véleményünk szerint kifejezi az Európai Unió humanitárius értékeit, illetve a szolidaritását a szükséget szenvedő emberekkel kapcsolatban, a humanitárius válságok esetén a jól felkészített önkéntesekre koncentrálnánk, tehát meg tudnánk erősíteni a szegény közösségeket önkénteseket tudunk így támogatni, és így a helyi szegény lakosság mindennapi életét tudnánk segíteni. Normál eljárással készült a dokumentum, a tanács a vitát már megkezdte, és természetesen nagyon szívesen dolgozunk együtt önökkel ebben a bizottságban, ezen a dokumentumon is. Még egy szót, ha megenged, a több éves költségvetési kerethez kapcsolódik ez. Ugye 2014. január 1-től lesz élvényes, és akkor indul majd a program is. Még szeretnék néhány szót szólni a kollégám által bemutatott a DEFCO-EFCO ECO közös munkájaként megszületett közleményről, a megbékélésről. Afrika szarván a SER kezdeményezés illetve a Szahel területén egy másik kezdeményezést próbálunk leírni, és megpróbáljuk felfedezni, illetve föl térképezni, hogy hogyan tudnánk még jobban együttműködni, és hogyan tudnánk erősíteni a figyelemfelkeltést, illetve a megelőzést. A szöveg végén javaslatokat fognak találni, hogy arra vonatkozóan, hogyan lehet ezekben az országokban például katasztrofák esetén hatékonyabban föllépni. 2013 első negyedévében fog megkezdődni a végrehajtás. Köszönöm. Köszönöm. A bizottsághoz senki nem intézett kérdést, ezért átérünk az első lényegi napirendi pontra. Véleménytervezet 2014-es évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban, és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Ez a véleménytervezet témája. Edvard Kosusznik, az előadónk, készítette a véleménytervezetet. Kosusznik úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Didn't have any. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem volt fordításom a cseh mellett, úgyhogy Cervantes eh, nyelvét kellett, hogy használjam, hiszen őt kedvelem leginkább. Hölgyeim és uraim, szeretnék először is köszönetet mondani minden kollégának. Köszönöm azt, hogy az előkészítésben részt vettek. Szinte minden frakciónál ö, frakciótól kaptunk visszajelzést, és úgy gondolom, hogy minden ilyen visszajelzést sikerült felvennünk. Van tehát egy olyan javaslat, ez önök előtt is eh, megvan. Néhány eh, elemét szeretném kiemelni. Két olyan pontot talán, ami az egészre kivetíthető. Az európai intézmények kapcsán mindenképpen azt kell el, elfogadnunk, hogy az Európai Unió befolyása egyre inkább növekszik. Ez figyelhető meg a választások során, az emberi jogok terén és egy sor egyéb területen. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére sokkal nagyobb próbálkozásokra van szükség, sokkal inkább azért kell dolgozni, hogy ne csak magunkban maradjunk, például Strasbourgban a viták során, a második fontos megjegyzés a hatékonyság. Válságidőkben különösen a források felhasználása. Ez rendkívül fontos. A pénzügyi források bizonyos régiókban külön kérdés. Következetesnek kell lennünk, eredményekre kell, eredményorientált orientáltan kell dolgoznunk, és átlátható formában. Nyitott vagyok a javaslatokra, várom a vitát, és köszönöm mindenki munkáját. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a parlamenti képviselőknek, hogyha hozzá akarnak szólni ehhez a témakörhöz. Svensson úr. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon jó dokumentumot. Az EPP jelentéstevőjeként úgy gondolom, hogy néhány dolgot azért be lehetne még fűzni ebbe az anyagba. A kettes befeg, bekezdésben például az európai demokráciáért alapról lehetne szólni, úgyhogy néhány módosítással fogok élni, de általános értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó ez a szöveg. Köszönöm. Most pedig az Európai Külügyi Szolgálatnak adom meg a szót. Itt van valaki a külügyi szolgálattól? Mikael Svan urat várom, igen. Akkor a bizottságnak adom most meg a szót erről a véleményről. Alessandro Valdebrininek adom meg a szót, de úgy látom, hogy ő sincs itt, de itt vagyok. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek a megjegyzéseit, és a külön jelentéstevőnek is azt, hogy figyelembe vette a véleményünket. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kettes pont az ajánlások között, mi szerint a demokrácia eszközt erősítsük e-, az egész világon. Nos, hát önök is tudják, hogy most ugye ezzel kapcsolatban nagyon sok vita van az új eszközzel kapcsolatban, és igazából a bizottság is pont ezt szerette volna, hogyha egyre inkább az alulról építkező szerveződéseket támogatnánk annak érdekében, hogy a támogatásunk minél nagyobb hatást érjen el, és hogy reaktívabbak tudjunk lenni. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a választási megfigyelési missziókat is erősíteni fogjuk, vagy szeretnénk, de minden esetre megértem azt is, hogy a bizottság szemszögéből nézve ez a vita azért most számunkra megfelelő. Köszönöm. Sván úr közben megérkezett? Nem. Akkor arra szeretnék emlékeztetni, hogy a módosítások beterjesztésének határideje október 11, de esetleg Koszusnyik úr szeretne még hozzászólni. Nem. Hiszem, hogy erre szükség lenne. Hiszen megvannak már a az időpontok és tudjuk, hogy a módosításokat meddig kell beterjeszteni, és amit megérkeznek a módosítások, majd azoknak a figyelembevételével fogjuk az új jelentést beterjeszteni. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk, a nyolcas számú. Ez az Európai Unió Észak-Kelet-Afrikára vonatkozó stratégiája, és Michel Stifler alelnök asszony az, aki egyben a jelentéstevő vagy a vélemény előadója. Mielőtt megadnám neki a szót, szeretném köszönteni az etióp nagykövetségről érkezett kollégákat, akik eljöttek ide, hogy meghallgassák ezt a napi rendi pontot. Tiferi Desztára gondolok főként, aki a nagykövetség különleges tanácsosa. Stifler asszony jövőnél a szó. Köszönöm szépen! A véleményről a következőket tudom elmondani. Afrika szarvával kapcsolatos Európai Uniós stratégia, nagyon fontos geostratégiai szempontból, valamint az Európai Unió régóta fenntart kapcsolatot ezekkel az országokkal, vagy a régió országaival, és szeretné az Európai Unió hozzájárulni ahhoz, hogy a szegénységből ki tudjuk húzni ezt a térséget, és segítsünk. Ugye az elmúlt időszak igen mozgalmas volt, az Európai Unió célja az az, hogy a helyi népeket segítsük a stabilitás, a béke, a biztonság, a prosperitás megteremtésében, és ugyanakkor a kormányokat is felelőssé tegyük. Az Európai Unió tanácsa 2011. november 14-én egy Afrika szarvára vonatkozó stratégiát dolgozott ki, egy több szektor, vagy több irányú megközelítést alkalmazva, és ez lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy stratégiai megközelítését megvalósítsa partnerségben a régió országaival, az Afrikai Unióval főként, valamint a legfontosabb nemzetközi partnerekkel. Öt nagyobb prioritást fogalmaztunk meg. Első megfelelő politikai struktúrák létrehozása, második konfliktus megelőzés, harmadik a biztonság megteremtése és a fenyegetettség csökkentése, négyes gazdasági növekedés támogatása és a szegénység csökkentése, és ötöd sorban pedig a gazdasági együttműködés, régión belüli gazdasági együttműködés támogatása. Ennek érdekében az Európai Unió 2012. január 1-e óta egy külön megbízottal dolgozik, Alexander Hondos személyében, akinek először az volt a feladata, hogy Szomáliára fókuszáljon, és az ottani kibontakozóban lévő konfliktusra, valamint a kalózkodásra, és arra, hogy ez milyen hatással van a szomáliai stabilitásra, és azután pedig a koherenciával kapcsolatos megközelítést dolgozta ki ugyanis egészen mostanáig különböző eszközökkel próbáltunk hatni a régióban, de mostantól kezdve megpróbálunk szinergiákat kialakítani, mert ez így eddig nagyon széttöredezett volt. 2011-ben a bizottság ezért kidolgozott egy új megközelítést, amelynek az a célja, hogy az Afrika szarván kialakuló állandó éhínségeket amelyek ilyen ördögi körként visszatérnek, megszüntesse vagy megtörje ezt a hatást. Hosszú távon és középtávon próbáljunk meg hatni, valamint javítsuk a helyi népesség reagáló képességét a, követ, a jövőbeli krízisekre. Nagyon sok ugye a pásztorkodásból élő nép, és velük is fontos terveink vannak. A különböző fejlesztési támogatásokon keresztül. Most egyelőre az első fázisit próbáljuk értékelni, a terrorizmus és a kalózkodás. Nem szabad, hogy minden figyelmünket elvonja, hiszen a legfontosabb feladat mégiscsak a szegénység leküzdése. Az Európai Unió atalantai folyamaton keresztül, valamint különböző partnereivel együtt azt hiszem, hogy többet is tehetne ebben a régióban, és meg tudná javítani tudná a helyzetet a szegénység, az alultápláltság, illetve a betegségek megelőzése területén is. Fontos az is, hogy a környező régiókkal felvegyük a kapcsolatot, ilyen például a nagy tavak térsége. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és most hozzá szólhatnak a képviselők, akik részt kívánnának venni ebben az eszmecserében. Ha nem kell senki szót, akkor az külügyi szolgálat képviselőinek, Dietmar úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you for... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy lehetőséget kapok, hogy részt vettek az önök vitájában. A földrajzi divízió részlegvezetője vagyok, és Afrika szarva területi, terület tartozik hozzám. Jelenleg készítjük elő a végrehajtási áttekintést az Afrika szarva stratégiai végrehajtásáról. Az EU különleges képviselőit Szudán, Dél-Szudán és Afrika szarva térségbe irányított képviselőit bevonjuk a munkába. A következő hónapokban kezdeményezzük az áttekintési folyamat. A szegénység megszüntetése a stratégiai keret egyik legfontosabb eleme. A stratégiai keret felismeri, hogy a fejlődés kihívásai szorosan összefüggenek a biztonsági kérdésekkel. Más szóval hiszünk abban, hogy a békebiztonság és stabilitás alapvető a szegénység csökkentésében. A stratégiai keret éppen ezért átfogó megközelítést határoz meg, amely az összes politikai intézkedést és irányt összevon, amely az EU rendelkezésére áll, politikai és fejlesztési eszközöket is. Ennek keretében a konfliktusok gyökerére próbálunk központosítani, és a fejlődés akadályaira. Elnök asszony, a legutóbbi konfliktus Eritrea és Etiópia között fenyegeti a békét és a fejlődést a régióban. A Alexander Rondos az EU követe az Afrika szarván már együttműködést kezdeményezett a két ország között. Támogatni kívánják az, e, az LGS megállapodást. A helyzet Szomáliában szintén különleges kihívást jelent. Itt üdvözöljük természetesen azt, hogy szeptember 10-én békésen megoldották a szomáliai átmenetet. Ezzel nagyon fontos lehetőséget kapott a béke és a stabilitás megteremtése Szomáliában. Támogatjuk e héten az új miniszterelnöki nevezését, és várjuk, hogy gyorsan új kormányt fognak alkotni. Az új szomáliai kormány szempontjából fontos, hogy konszolidálja a békés átmeneti időszakot. Ehhez véleményünk szerint megbékélésre és felelősségre vonható és beszámoltatható politikai struktúrák kialakítására van szükség. Nagyobb átláthatóságra az alapok felhasználásánál az emberek érdekében. Végül pedig a külügyi akciószolgálat Nairobi delegációján a szomáliai különleges követ és az EUSR Afrika szarván mind kötelezettséget vállaltak arra, hogy együttműködjenek ennek érdekében az új szomáliai vezetővel. Ezzel párhuzamosan erősíteni kívánjuk Mogadisúban is az EU jelenlétét. Köszönöm. Köszönöm. És most a bizottság a szó. Düsató úr képviseli a bizottságot. Yes, thank you, Chair. So for time being, I agree with the Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek a külügyi szolgálat képviselőjével, és én is készen állok arra, hogy válaszoljak a kérdésekre. Madame Stifler, vous avez la... Stifler asszony, a szó. Nem igazán akartam újra szót kérni, úgy gondolom. A megjegyzéseket csak üdvözölni tudom, és majd egyeztetünk még a jövőben. Köszönöm. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy október 10-én szerdán délben jár le a módosító indítványok benyújtásának a határideje szavazás, november 5-én Kicsit gyorsan haladtunk mostanáig, és a következő napirendi ponthoz az előadó, Szalamúr még nem érkezett meg. Ezért a tízes napirendi pontra térünk most át. Alf Svensson úr véleményére. Az EU emberi jogi stratégiájának felülvizsgálata a témája. A vélemény stratégiai kérdésekkel foglalkozik, a tekintetben, hogy az Európai Unió hogyan tud hatékonyabban, koherensebb módon fellépni a demokrácia és a fejlesztés érdekében. Szeptember 18-án nem volt időnk, hogy foglalkozzunk Svensson úr által készített véleménnyel, mert nagyon sokáig szavaztunk, illetve sokáig tárgyaltuk a tárgyalási meghatalmazás témáját. Úgyhogy Svensson úr nagyon kedves volt, és akkor elfogadta, hogy az ő témáját, a véleményének a bemutatását elhalasszuk a mai napra. És most pedig elfogadja, hogy negyed órával előbbre hozzuk az ő véleményének a tárgyalását. Nagyon kedves, köszönöm szépen, öné a szó. Tack så mycket, fru president. Jag uppfattar inte detta som någon väldigt stor uppoff. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, az az érzésem, hogy tulajdonképpen kvázi áldozatot hozok most. Itt az ideje annak, hogy tárgyaljunk erről a nagyon fontos stratégiáról, és jó is, hogy a tervek szerint haladhatunk ebben. A stratégia természetesen fontos, és örülünk, hogy tárgyalunk róla. Pontosan azért, mert nem csak itt a szakbizottságban, hanem az Európai Unió egész tevékenységében az emberek a legfontosabbak. Tudjuk, hogy nemzetközi szinten az Európai Unió a legfontosabb szereplő, gyakran az egyetlen olyan, akire számíthatnak emberi jogokkal, szabad, az emberek szabadságjogával kapcsolatos kérdésekben és problémákban. Az új stratégiával lehetőségünk van arra, hogy még jobban egyeztessünk, és még hangosabban hallassuk hangunkat. Szükség is van erre. Ezeket a gondolatokat nagyon fontos ezért eh, újra meg újra aláhúznunk. Üdvözöljük tehát az új emberi jogi stratégiát, az állásfoglalásunkban. Az emberi jogok többet jelentenek pusztán eh, sima jogoknál, hiszen az emberek életének és a fejlődési perspektívájának a lehetőségét adják. Éppen ezért mi szakbizottságként nagyon fontos szerepet játszunk ebben. Állásfoglalásunkban pontosan ezt a fejlődési perspektívát szeretném vázolni. Egyértelműen értékelnünk kell az emberi jogokat azokban az országokban, ahol az Európai Uniós forrásokat használják fel, különösen a költségvetési támogatások esetében. Az egyik bekezdésben a fejlődéssel kapcsolatban pont azt határozzuk meg, hogy az Európai Uniós politikát minden országban arra kell irányítani, felhasználni, hogy az emberi jogok érvényesüljenek. Párhuzamosan ezzel nem szabad az Európai Uniós politikát arra használni, hogy sértsék az emberi jogokat. Nagyon fontos tehát a politika fejlődése is. De van egy sor egyéb fejlődési lehetőség. 25 módosító javaslat érkezett be, és a legtöbbet tulajdonképpen elfogadásra is tudom ajánlani a szavazás során. Köszönöm a kollégáknak, hogy részt vettek ebben a munkában, és benyújtották a módosítókat. Köszönöm a figyelmet is. Köszönöm. Most a külügyi szolgálat képviselőjének adom meg a szót, Swan úr. You're very kind, Madam Chair. I, um... Nagyon kedves elnök asszony, nem igazán készültem föl jegyzetekkel. Úgy gondolom, hogy a tisztelt képviselő véleményét átolvasva nem tudok vitatkozni egyik megjegyzéssel sem. Azért reagálni szeretnék két megjegyzésre, amit most osztott meg velünk. Az egyik hogy értékelést kell készíteni a költségvetési támogatás témájában. Meg tudom erősíteni, hogy ez már most is így működik. Az néhány hónap óta dolgozunk egy úgynevezett Budget Support Steering Committee kezdeményezésen. Ez azt jelenti, hogy alapelveket, alapértékeket dolgozunk ki arra vonatkozóan, hogy a mik a legfontosabb terminusok az emberi jogok témájában, hogy milyen alapon lehet majd értékelni a költségvetési támogatást. A második megjegyzése, amire reagálni kívánnék, hogy fontos, hogy az EU szakpolitikák ne menjenek ellenébe az emberi jogoknak. Én úgy gondolom, hogy az akciótervben szerepel ez a stratégiai keret ahol pontos akciók leírása szerepel, ott egyértelműen kimondjuk, hogy az emberi jogokat minden hatástanulmányban figyelembe kell venni. És jó magam is megerősíthetem, hogy ez a gyakorlatban is így működik a bizottságnál. Ha megengedi elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottsági a szó. Valdembrini úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy újra szót kaptam. Mi is üdvözöljük Svensson úr javaslatait, és ahogy az EKS részéről a kolléga mondta, nem is tudok ellent mondani ezeknek a megjegyzéseknek, véleményeknek. Én viszont a hármas és a hetes pontra szeretnék reagálni. Nagy örömünkre szolgál, hogy az előadó felhívja a figyelmet az emberi jogi aktivisták védelmére. Pontosan ez az az irányvonal, amire az új javaslat is koncentrál, az új szabályzatban és az új költségvetésben. A költségvetésben növelni fogjuk azt az összeget, és reméljük a parlament is ezt elfogadja, azt az összeget, amit az emberjogi aktivisták védelmére szánnánk, illetve azt az összeget, amit a sürgőségi esetek megoldására szánunk. Az ötös pontban szerepel az emberi jogi stratégiák bevétele a harmadik országoknak nyújtandó támogatásokra vonatkozó tervekbe. Természetesen reméljük, hogy ez meg fog történni az EKS-szel együtt. De szeretném azt hangsúlyozni, hogy már most is az emberi jogi és demokratikus eszközök alkalmazásánál, amit a delegációk hajtanak végre, ők már most is az emberi jogi stratégiát beveszik a helyi javaslataikba, úgyhogy gyakorlatban ez már valamennyire működik, és üdvözöljük ezt a javaslatot természetesen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bizonyára emlékeznek rá, hogy a módosító indítványok benyújtásának a határideje szeptember 20-a, hiszen a véleményről holnap kell, hogy szavazzunk. Úgyhogy Svensson úr véleményéről holnap szavazunk. Svensson úr szeretne újra szót kapni a véleménye kapcsolatban, mielőtt tovább lépünk a következő napi rendi pontra? Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretnék köszönetet mondani a pozitív véleményekért, a pozitív hozzáállásért. Rendkívül fontosnak tartom, hogy folyamatosan figyeljünk oda az emberi jogok, a szabadságjogok, alapjogok tiszteletben tartására. Hiszen ha születik egy döntés, az nem biztos, hogy folyamatosan érvényesülni fog, és ellenőrizni kell igenis a végrehajtást. Mi magunk kell, hogy ellenőrizzük azt, hogy mindig tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Ez egy folyamatos munka kell, hogy legyen napi munka. Köszönöm. Est-ce que Monsieur Veszberg... Veszberg úr itt van? Igen, köszönöm. A 9 pontra tudunk most áttérni. 1 per 2012-es számú külön jelentés, 2001 évi mentesítés, a szubszaharit Afrika élelmezés biztonsága terén nyújtott uniós fejlesztési segélyek eredményessége a téma. Egy véleményt készítünk, mi konkrétan Gerero Szalom kollégánk készít véleményt a számvevőszék jelentéséről, ami az ember Európai Uniós fejlesztési segélynek eredményességére vonatkozik a szubszaharai afrikai területen. Tehát számvevőszéki jelentésről van szó, és 2011-es mentesítésről. A illetékes bizottság a Költségvetési Bizottság. A mi eszmecserénk során a számvevőszék képviselője köztünk van, az intézmény képviselője ebben a témában, úgyhogy köszönöm szépen Ezberg úr, hogy eljött hozzánk, és már is megadom önnek a szót. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretném elmondani, mi volt a a bíróság e, e, és a külön jelentés eredményének a szubszaharai Afrika élelmiszerbiztonsága terén nyújtott uniós fejlesztési segélyek eredményességéről. Globális probléma az élelmiszer továbbra is mint egy milliárd embert érint világszerte, körülbelül ennyien szenvednek e, és éheznek. Éppen ezért minden ember számára minden időben fizikai, társadalmi és gazdasági értelemben megfelelő biztonságos tápláló élelmiszerhez való hozzáférést kell biztosítani, hogy élelmiszer preferenciáik és táplálkozási igényeik kiegészítésével egészséges életet folytathassanak. Számos ember 239 millióan haltak éhen, az összlakosságnak pedig 30%-a éhezik. Az Európai Unió több mint 3,1 milliárd eurót fordít a, a szubszaharai Afrika élelmezési problémájának megoldására. Ez az egyéni szubszaharai országokkal való együttműködés és három rendszerszerű eszköz költsége. Az első ilyen eszköz az élelmiszerbiztonsági költségvetési vonal, ezt pontosan az országos szintű beavatkozásokra hozták létre a rövid távú élelmiszer hiány vagy hosszú távú technikai támogatás érdekében, tehát a gabona, magvak, élelmiszer tárolás, valamint a korai figyelmeztetési rendszer. A második az élelmiszerbiztonsági kinetikai program, amely kutatásfejlesztés a mezőgazdaság terén és fenntartható nemzeti kezelés az ökorendszerekben. A harmadik eszköz pedig az élelmiszer eszköz, a Food Facility, amit 2008-ban hoztak létre, annak érdekében, hogy a a változékony élelmiszer változásokra gyorsan lehessen reagálni. A következtetésekben nagyon sok fontos elem van, néhány szót erről. Az, élelmiszer, az élelmiszerbiztonsági EU támogatás a szubszaharai térségben létfontosságú. Az élelmiszerbiztonság fontos, az ország prioritásai szempontjából, de fontos megnézni, hogy mennyire hatékonyak az EU beavatkozások. Az audit az EU közvetlen támogatást vizsgálta a három élelmiszerbiztonsági dimenzióban. Rendelkezésre állás, hozzáférhetőség és az élelmiszer tápanyag, tápértékű felhasználása. E, Etiópia, Ruanda és Malávia volt a harmadik ország. 13 országra terjed ki a, az audit a későbbiek során. Milyen eredményei voltak és következtetései? A következtetés az, hogy az EU élelmiszerbiztonsági támogatása szubszaharai Afrika térségében akkor hatékony, és eh, rendkívül hatékony és nagyon fontos mértékben hozzájárul az élelmiszerbiztonság célkitűzésének eléréséhez. Az EU kiemelkedő nemzetközi szereplő az élelmiszerbiztonságban több szubszahara afrikai országban, és hatékony támogatást biztosít az élelmiszer rendelkezésre állásában és az élelmiszerhez való hozzáférésben. Az EU fejlesztési támogatás rendkívül fontos az országok igényei és prioritásai számára, és megfelelő kölcsönhatás van az LDS e és az FSDP között. Az élelmiszer facilitást, az élelmiszer eszközt nagyon rövid idő alatt hozták létre, és ez jelentős kötelezettségvállalást jelent az EU részéről a fejlődő országok élelmiszerbiztonságának fejlődésében. Az EU beavatkozást megfelelően megtervezték, hatékony eredményei voltak, és a több mint a felük fenntartható is lehet. Mégis van jelentős fejlődésnek még tere több területen is. A bizottság a fejlesztési támogatást a legnagyobb, azokra az országokra összpontosította, ahol a legnagyobb számban vannak alultáplált emberek, de nem vette figyelembe az EU, ország, az EU támogatás más krónikus élelmiszer bizonytalansággal sújtott országokra való kiterjesztését. Éppen ezért megfelelően kell tudni reagálnunk a 2007-es, 2008-as élelmiszerválságra, de ez a reakció nem hosszú távú megoldás az élelmiszer ellátás ingatozására. Az Európai Uniónak prioritásokat kell meghatározni az élelmiszer rendelkezésre állás és, elérhet, és hozzáférés terén. A bizottság azonban még nem hangsúlyozta megfelelőképpen a harmadik elemet, a, táplálék, a táplálkozást. A gyakran fordul elő az is, hogy a célkitűzések nem világosak, vagy néha túl ambiciózusak különösen a nem kormányzati szervek esetében. Csak a beavatkozások fele fenntartható jó eséllyel. Az ajánlásokban az Európai Bizottságnak és az Európai Külügyi Akciószolgálatnak tehát a következőket fogalmaztok meg. A 2013-as időszakra az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat strukturált formában értékelje az élelmiszerbiztonsági helyzetet minden országban, és szisztematikusan fontolja meg, hogy milyen lehetősége van e térségben az EU támogatásoknak. A bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat vizsgálja meg közösen, lehetőség szerint más fejlesztési partnerekkel az állandó eszközök megvalósíthatóságát, a sürgős és kiegészítő intézkedések finanszírozására, amelyek célja az lehet, hogy az esetleges jövőbeni élelmiszerválságok következményeit kezelje a fejlődő országokban. A bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat megfelelő prioritással kezelje a táplálkozás kérdését a stratégia meghatározásánál. Az, a beavatkozások és a partnerkormányokkal való tevékenységek megtervezésénél. A bizottság határozza meg azokat az intervenciós célkitűzéseket, amelyek pontosak, mérhetők, különböző teljesítmény jellemzőkkel. Biztosítsa, hogy a célkitűzések elérhetők legyenek, mindezt pedig jobb kockázatelemzéssel érje el. A bizottságnak, bizottságnak a mezőgazdasági és szociális transferprogramok fenntarthatóságát kell finanszíroznia, nagyobb hangsúlyt kell fejle, fektetnie a hatékony mezőgazdasági külső szolgálatokra, és biztosítania kell azt, hogy a szociális transferprogramok megfelelően támogassák a jövedelemtermelő képességet ezekben az országokban. Köszönöm szépen! Euh, merci beaucoup. Je donne maintenant... Köszönöm szépen. Guerrero Szalom úré a szó. Kérem, mutassa be a véleménytervezetét. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen Pezmer úrnak is a számbevőszéktől a jelentést hiszen most lefestette nekünk ennek legfontosabb pontjait. Itt igazából három fontos kérdés merül fel. Az első az az, hogy az Európai Unió hatékonyan tudott segítséget nyújtani, vajon-e? és ki tudta, vagy be tudta teljesíteni a, azokat a reményeket, amelyeket fűztek ez az eszközhöz, és hozzájárult -e ahhoz, hogy javuljon ezekben az országokban az élelmiszerbiztonság kihelyzet. Ezért nagyon fontos az, hogy konkrét helyi hely, helyszíneken végzett felmérésekkel tudjuk ezt alátámasztani, és amennyiben az eredmények megérkeznek, tudni fogjuk, hogy az Európai Uniónak ugyanebbe az irányba kellett tovább dolgoznia, vagy pedig valamilyen kiigazításra lesz szükség. Nos, pozitív a három kérdés esetében a válasz, a jelentés pozitív választ ad. Igen, ez egy fenntartható segítségnyújtási forma. Aztán azt is mondja azért a jelentés, hogy vannak még további fejlesztési területek, vagy egyfajta mozgástér. Más országokra is ki lehet terjeszteni a támogatást. Annak érdekében, hogy a Food facility keresztüli eddigi segítségnyújtás egyfajta strukturális támogatási formává váljon. És aztán fontos az is, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk az élelmezési kérdésekre, ahogyan az Európai Bizottság is javasolja, olyan intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek az értékelés módszertanát is magukba foglalják, tehát indikátorok segítségével. Amennyiben csak a szemvevőszék jelentését olvastánk, akkor a hatékonyság szempontjából nagyon is elégedettek lehetünk, de ugyanakkor, amennyiben a valós helyzetet vizsgáljuk meg, hogy hogyan is néznek ki a dolgok a világban, és főként a szaharán túli területeken, akkor bizony aggodalmaink egyre erősödnek, még akkor is, hogyha elégedettek lehetünk azzal, amit eddig tettünk. De miért is erősödnek az aggodalmaink? Miért is vagyunk egyszer elégedettek és aggodalmaskodunk? Azért, mert a az élelmiszerválságok sajnos egyre gyakrabbá válnak, és miután egyre gyakrabbá válnak, ezért sajnos egyre súlyosabbá is válnak, hiszen a, gyakorlatilag egymást fedik ezek az élelmiszerválságok, és ö, több tízmillió ember mindennapi életét keserítik meg, hiszen nagyon gyakran olyanok, olyan személyeket érintenek ezek a válságok, amelye, akik már korábban is élelmiszerválság áldozatai voltak. Tehát tulajdonképpen a különböző, ugyan különböző okoknál fogva, de egyfajta élelmiszerválságból élelmiszerválságba való átgyűrűzésnek lehetünk tanúi. Ugye itt a klímaváltozás negatív hatásait is említhetjük, de vannak más okok is, mint például a gazdasági és pénzügyi válságból adódó problémák, amelyek sajnos a kevésbé fejlett országokat igen keményen érintik. Aztán harmadsorban vannak még olyan okok is, amelyek leginkább a társadalmi hagyományokra, a termelési módszerekre vezethetők vissza, spekulatív, spekulatív tevékenységekről van itt tulajdonképpen szó, hiszen egyesek bizonyos élelmiszerek árából kívánnak meggazdagodni, akkor, amikor hiánygazdaság alakul ki bizonyos termékekből. Ezen felül azt is tudjuk, az ENSZ 2010-es időközi felméréséből, milléniumi fejlesztési célok tekintetében. 2010-ben még azért nagyobb reményeink voltak azzal kapcsolatban, hogy a milléniumi fejlesztési célokat meg tudjuk esetleg majd valósítani, de most igazából ettől egyre inkább eltávolodunk, mindenki tudja, hogy miért nem is akarom most ezeket az okokat felsorolni. De részben ez azért is van, mert sajnos a fejlesztési támogatások igen sok helyen, az Európai Unióban is kemény megszorító intézkedéseknek estek áldozatul. Éppen ezért az éhezés megszüntetése nem hogy közeledne célként, hanem inkább tá- egyre távolodik, és ahogyan azt a számvevőszék jelentéséből is kiolvashatjuk, a sürgősségi mechanizmusok helyett egyfajta struktúrált megközelítésre lenne szükség, hogy a problémákat megelőzni tudjuk. Ennyit szerettem volna elmondani a helyzettel kapcsolatban, azt hiszem, hogy ez jelenti az alapját a véleményemnek. A véleményem egyébként igen sok helyen megegyezik azokkal az állításokkal, amelyeket már a Deve Szakbizottság több helyszínen és korábban is többször megfogalmazott. Arra gondolok például, hogy egyfajta gyors figyelmeztető rendszereket kellene felállítanunk az akut élelmiszerválságok kialakulását megelőzendő, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak is Ebből a szempontból alapvető feladata az, hogy a kockázatokat felmérje, hiszen csak így tudunk megelőzéssel foglalkozni. Nagyon fontos az is, hogy aláhúzzuk az élelmezési kérdések fontosságát. A bizottságnak a véleményét is szeretnénk kikérni, és kérjük a bizottságot, hogy egy jelentést készítsen a ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nagyon fontos az is, hogy ne nyugodjunk bele az élelmiszerpiac volatilitásába és a spekulációk tényébe, hanem inkább konkrét és egyfajta normatív megközelítéssel operatív módon tudjuk megelőzni ezeket a tevékenységeket. Mit is értek ez alatt? Legyünk globális szereplők, próbáljuk meg a piacokat, az élelmiszerpiacokat piacokat megszabályozni. Fontos lenne az is, hogy tartalékokat képezzünk bizonyos élelmiszerekkel, amelyek a spekulációt visszaszorítanák. Jó lenne az is, hogyha a hitelhez jutást, valamint a kis és középvállalkozások, mezőgazdasági vállalkozások képzését támogatni tudnánk, és szeretnénk azt is, hogy koherens módon valósítsuk meg a fejlesztési politikáinkat. És végül egy megjegyzésem lenne még. Biztos vagyok abban, hogy a legtöbben egyetértenek ebben a szakbizottságban velem abban, hogy egyelőre egyfajta beszélgetési fázisban vagyunk a több éves pénzügyi perspektívával kapcsolatban, és itt két nagy országcsoport alakult ki a tanácson belül egyes országok egyetértenek azzal, hogy a pénzügyi keret össz vagy végszám értékét megnöveljük, és ebben az értelemben a parlamenttel értenek egyet, hiszen a parlament ugye a következő évre 5%-os emelést kért, de van egy másik csoport a tanácson belül, olyan tagállamok, amelyek inkább azt támogatják, hogy fagyasszuk be 2013-as szinten a pénzügyi keret végszámait. Ez igazából csökkentést jelent, hiszen az Európai Uniónak egyre több feladata van, és hogyha ehhez nem rendelünk hozzá megfelelő pénzügyi eszközöket, akkor tulajdonképpen de facto csökkentjük az EU költségvetését. Tehát itt tulajdonképpen mi két kéréssel élünk, az egyik, hogy több éves pénzügyi keretre gondolkozzunk, és ezt növeljük meg, és a másik kérésünk pedig az, hogy akármi is lesz a végös döntés. Nem szabad, hogy mindez a segítségnyújtás és a támogatási politikák kárára történjen. Spanyolországban a szocialista kormány idején ugyan növekedett a fejlesztési támogatások összege, de most visszamentünk a tíz évvel ezelőtti szintre. Tehát nem szabad, hogy olyan logikába lépjünk, amely a végszámokat befagyasztja, mert ez valójában csökkentés jelent. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gerard Szalom úr. úr, a szó. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a, ezt a rendkívüli jelentést, ami látható is. Megállapítható, hogy megvan az input, és rendben van az eredmény is, az output, és ez a legfontosabb. Nem akarom túlterhelni most a mai vitát, de annak tükrén, amit, el, amit, hangzott, ha, amit hallottunk, a millennemű célkitűzések tükrében, úgy gondolom, hogy a szegénység elleni harc nagyon fontos, és nekünk szakbizottságként a szegénység okait kell sokkal erősebben feltárnunk, megvitatnunk. Úgy gondolom, hogy a milleniumi célkitűzések rendben vannak legalábbis ami a szegénység elleni harcot illeti, a hatékonyság a cél. De mégis csak a szimptomák szintjén tud ö, megmaradni, és nem képes arra, hogy az alult fejlettség szempontjából próbálja ezt megoldani. A 2015 utáni időszakról szólva, amikor a millenniumi célkitűzések periódusa lejár, akkor úgy gondolom sokkal erősebben kell az országokban a következményeket is megtárgyalnunk. Meg kell nézni azt, hogy milyen résztvevő participációs lehetőségei vannak a lakosságnak ezekben az országokban, és meg kell nézzük az elosztási kérdéseket ezekben az országokban. Az afrikai példákat hallottuk, még Kínát, Indiát is vegyük hozzá. Ezek természetesen nem a legkevésbé fejlett országok közé tartoznak, de mégis ezek az országok adják kétharmadát a szegénység élők alatt élőknek világszerte. Ezzel is foglalkoznunk kell. Köszönöm kollégámnak, Ernesto Weilernek, mert úgy gondolom, hogy a jelentésen túlmenően is olyan impulzusokat határozott meg, amelyeket nekünk valóban meg kell politikailag for- fogalmazzunk. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. És most én is szeretnék hozzászólni a témához. Nagyon érdekes volt végighallgatni a számvevőszék jelentését, és Gerero Szalam úr azt mondta, hogy a, az élelmiszer segély általában eléri a céljét, megfelelő minőségű, de nem szabad elfelejteni az ellentétes hatást sem, hiszen az európai agrárpolitika, halászpoli, halászati politika, kereskedelmi politika az, amely tönkretette az afrikai élelmiszerforrásokat. És ez különösen fontos most, amikor költségvetési csökkentési időszakot élünk, a támogatás csökkenni fog. Úgyhogy a minimum az, hogy ha azt elérjük, hogy a halászati politika, ami tárgyalás alatt van, és egy sor tagállam, mint Franciaország például, Spanyolország, Olaszország, de csak példaként, ugye nem ért egyet a fenntartható halászat miatt szükséges korlátozással. Pedig ez a korlátozás, ez mindenképpen érvényes kell, hogy legyen akkor is, amikor a mi halászati flottánk afrikai vizeken dolgozik. El, nem, visel, nem tudjuk elviselni ezt a fajta hozzáállást. Az Európai Unió nem akadályozza meg a halászatot, a partvidéki lakosság érdekeit előtérbe helyezi, és nem veszi figyelembe a környezetvédelmi célokat, plusz még csökkenteni is kívánja az élelmiszer támogatást olyan országok esetében, ahol például a felelőtlen halászat miatt a fehérje szükségletet nem tudják biztosítani ahogy a halász, a most tárgyalás alatt lévő halál, mostan tárgyalás alatt a halászati politika, ezért kérem azokat a képviselőket, akik a, nek van szavuk otthon, a saját tagállamokban, érjék el azt, hogy a, az Európai Uniós agrár és halászati politikát 100%-ban tartják tiszteletben, és ne következzen be az, hogy rövid távú kereskedelmi érdekeinknek feláldozzuk mindannyiunk érdekét, vagyis a szubszaharai afrikai lakosság érdekét is, és így nem tudják biztosítani az önellátásukat. Most pedig az Európai Bizottság képviselője Jean-Pierre Arikán úr a szó. Köszönöm, elnök asszony! Először is engedje meg, hogy elmondjam, hogy a számvevőszéki jelentéssel teljes mértékben egyetértünk. Az szubszaharai afrikai országok élelmiszerellátásáról szól a jelentés. Jó munkát végzett a számvevőszék, egyébként pedig kapcsolatban voltunk a számvevőszékkel, hiszen megvitattuk az ő általuk megállapítottakat és a következtetéseket. A számvevőszéki ajánlásokat az Európai Bizottság elfogadta. Az Európai Bizottság nem reagált közvetlen módon, hiszen a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkoznak az ajánlások. Egy példát szeretnék mondani. 52 országot határoztunk meg, olyan országokat, amelyeknél krónikus az élelmiszerválság. Ezen országok esetében a külügyi szolgálat és a bizottság azt kérte a delegációktól, hogy a partnerországokkal folytassanak párbeszédet, és érjék el azt, hogy a fejlesztési támogatás az ne csak az élelmiszerválság következményei ellen lépjen föl, hanem próbálják meg azt elérni, hogy az élelmiszer válság okait számolják föl a támogatás segítségével. Politikai aspektusán is dolgoztunk ennek a témának. A október 3-án, múlt szerdán a bizottság elfogadott egy közleményt a megbékélésről. A megbékélés támogatása élelmiszerválságot követően, ez a címe a közleményünknek. És az er, a számvevőszék jelentését használtuk fel a következtetések levonása céljából. Azok a iránymutatások, amelyek a közleményben szerepelnek, például a partnerországok kapacitásnak a megerősítése a válság kezelésben, és különösen az élelmiszerválság esetén. Egy másik téma, ami rendkívül fontos ebben a jelentésben, a gyermekélemezés kérdése, illetve az alultápláltság. Különösen fontos ez a téma. Régóta létezik az éhénység a gyermekek körében, az alultápláltság, de 2008 óta rendszeresen jelenik meg erre vonatkozóan elemzés, és azzal is foglalkozik ez az elemzés, hogy milyen következményei vannak a alultápláltságnak. 3,5 millió gyermek, 5 év alatti gyermek szenved az alultápláltságtól évről évre. Különösen oda kell, hogy figyeljenek erre a donorországok. A második téma hasonlóan fontos, ...175 millió gyermek krónikus alultápláltságban szenved, és a nagy többsége intellektuális és fizikai fejlődésében is gátolt az alultápláltság miatt. Tehát egyrészt humanitárius szempontok is vannak, másrészt a gyermekek számára biztosítani kell azt a jövőt, amire érdemesek. Különösen foglalkoztunk tehát az alultápláltsággal, a rosszul és egy technikai útmutatót dolgoztunk ki arra vonatkozóan, hogy a fejlesztési politikákban hogyan kell figyelembe venni az alultápláltság problémáit, hogyan lehet együtt dolgozni például a humanitárius területen dolgozó kollégákkal. Ez egy szakpolitikai témájú dokumentumot is fogunk készíteni ebben a témában. A számövőszék javaslatainak egy része szerepel a 2014-2020-as pénzügyi tervben is, vagyis, hogy növelni kell a rugalmasságot a költségvetési elkülönítések területén, valamint modernizálni kell a pénzügyi szabályozást, azért, hogy megfelelően tudjon fölépni az Európai Unió az eszközei felhasználása során. Az élelmiszerválság múltbeli tanulságai alapján azt tudjuk mondani, hogy gyorsan kell, hogy reagáljanak az intézmények, és megfelelően. Erre jó példa a Food Facility, 1 milliárd eurót szabadítottunk föl nagyon-nagyon rövid idő alatt. A Food Facility jelentés a jövő héten fog megjelenni, jövő héten nyújtjuk ezt be a parlament számára. Az Európai Unió a válságokat követően is hatékonyan tud fölépni. 3,9 milliárd dollárt sikerült felszabadítanunk, és három év alatt erre a célra fordítanunk. Ez a 3,9 milliárd dollár részben a Food Facility, részben száheli területi és szubszaharai területi felhasználásra került. A rugalmasság témájában tudjuk, hogy olyan fajta rugalmasságra van szükség, amely lehetővé tesz, hogy jobban tudjunk reagálni a krízis helyzetekre, az érdeket országoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy az élelmiszerválságra megfelelően tudjanak reagálni. Nagyon fontos, hogy az okokat kell felszámolni, és ezért van szükség több rugalmasságra, hiszen amikor egy válsághelyzet kialakul, akkor úgy kell fölépni a válság következményei jelenében, hogy ugyanakkor föl kell lépni az okok felszámolása érdekében is. Természetesen a rendelkezésükre állok, hogyha vannak kérdéseik. Elnézést, elnök asszony, első alkalommal veszek részt ilyenfajta eszmecserén, úgyhogy nem tudom, hogy hogy szoktak eljárni, de természetesen rendelkezésükre állok, hogyha a parlament javaslatokkal akar élni a téma tekintetében, és természetesen a kérdések kapcsolatos minden témában rendelkezésükre állok. Köszönöm elnök asszony a szót. Köszönöm. Veszper úré a szó. Kérem, hogy zárja le a témát, és ezt követően kapja meg Guerrero úr a szót. Well, I would, only, like... Csak annyit szeretnék mondani, hogy elégedettek vagyunk mi is azzal, ahogy a bizottsággal eddig az együttműködés zajlott, és köszönöm a lehetőséget. Monsieur Guerrero, vous avez la... Guerrero öné a szó, hogy foglalja össze a vitát. Representante de la Comisión. Köszönöm szépen. A következőt hadd fűzzem hozzá az eddig elhangzottakhoz. Ugye soha nem lehet másodszorra először csinálni valamit, Úgyhogy akkor most örüljünk ennek az első alkalomnak itt a szakbizottságban, és akkor majd, ha másodszorra, harmadszorra találkozunk, akkor már látjuk, hogy milyen komoly dolgokról tárgyalnak az itt ülő komoly emberek. Nos, egy apró megjegyzésem lenne. A Költségvetési Bizottság eh, állásfoglalásában is benne van. A reakciónk a problémákra igenis legyen struktúrált az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban is. Fontos problémák ezek, de természetesen nem tudjuk megakadályozni azt, hogy előre nem lát, fenntartható, súlyos esetek ne forduljanak elő, és ezekben a helyzetekben is nekünk tudnunk kell lépni. Meg kell tartani éppen ezért az élelmiszer facilitást, ez az, ami lehetőséget biztosít a megfelelő reakcióra, vagy ha nem, akkor egy ennek megfelelő eszköz kell az MFF-en belül. Merci euh, beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon fontosnak tartjuk ezt a munkát, ezt a szakbizottsági munkát zárt ülés következik a rendünkben. Fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozatala. Első beszámoló a három oldal egyeztetésről. Viszont kicsit előbb vége lett az előző pontok tárgyalásának, úgyhogy most felfüggesztem az ülést három órára. 3-4 óra múlva zárt ülésként folytatjuk az ülésünket. ez egyébként az utolsó napi rendi pontunk. Ezt fogja követni a koordinátor ülése, és egyébként pedig a nyílt ülésünket holnap folytatjuk 9 órakor a szavazásokkal. Úgyhogy a zárt ülésre vonatkozóan képviselők, asszisztensek, titkársági alkalmazottak azok, akik jelen lehetnek, a többieket kérem, hogy hagyják el a termet. Három órára felfüggesztem az ülést, negyed-hatkor folytatjuk. correction, je suspends jusqu'à 5 heures. Nous allons gagner un quart d'heure. 17 heures. You must be here. 5 órakor folytatjuk, akkor még egyszer mondanám, hogy 5 órakor, 5 úr.